Bene, riprendiamo i nostri lavori. Eh, volevo ricordare che Szeretném még egyszer emlékeztetni önöket arra, hogy eh, 22-e, 23-a óta nem volt plenáris ülés, ezért sürgősségügyekről nem fogadtunk el. Egy állásfoglalást fogadtunk el emberjogi témában, mégpedig november 29-én, 30-án a jemeni helyzettel kapcsolatban a plenáris ülésem. A főképviselő asszony egy nyilatkozata, következő, amit szeretnék megemlíteni, a jemeni, ugyancsak a jemeni helyzettel kapcsolatban. Ennyit szerettem volna az elnök közlendői között elmondani. A következő napi rendi pontunk eszmecsere a korai és kényszer házasságokról, a soron következő jelentés előkészítéseként. Még nem készült erről dokumentum. Eh, tehát, mint mondtam, a korai és a kényszer házasságokkal foglalkozó jelentés címe valahogy úgy hangzana, hogy eh, úton egy EU stratégia felé korai és kényszer házasságok elleni fellépés eh, kapcsán. Görenc képviselő kollega lesz a jelentéstevő, és ma először folytatunk eszmecserét erről a témáról, dokumentum nélkül. Az előző ismerteti majd a megközelítését, a kollégák elmondhatják a véleményüket már most ebben a korai szakaszban. Elég idő áll rendelkezésünkre hiszen a jelentés tervezetet csak februárban kell majd benyújtani korai és kényszerházasságok emberi jogsértést testesítenek meg. Nagyon súlyos problémáról van szó, számos szempontját fogjuk megvitatni. Én most csak néhány alap kérdést emelnék ki. Nyilvánvaló a házasság csak beleegyezéssel történhet, ez az Emberi Jogok Egyetemes nyilatkozatában is így szerepel, és nem tekinthető beleegyezésnek, hogyha a egyik eh, házasulandó egyszerűen nem elég eh, eh, idős ahhoz, hogy megfontolt döntést hozhasson. Ez egyértelműen az emberi jogok megsértése. Görönsz kollega mindjárt megkapja a szót, és ő nyilván ennél részletesebben számol majd be erről. Euh, Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak a szakbizottságnak, hogy rám bízták ezt a jelentést, amely egy nagyon fontos jelenséget tárgyal. Nagyon fontos, hogy ezzel foglalkozunk, és ezt is tesszük már évek, évtizedek óta. Amikor a gyermekházasságról beszélünk, akkor nem lehet kihagyni azt, hogy bizonyos magatartásformákra vagy elfogadhatatlan gyakorlatokra rámutassunk, és erről szeretnék először szólni. A gyermekházasság kapcsolódik ahhoz, hogy a, általában a lányokat ö, olyan helyzetbe hozzák, ahol nem tudják érvényesíteni akaratukat, és ö, nagykorúság előtt ö, házasságra kényszerítik őket. A gyermekházasság kapcsolódik a jogok megtagadásához, az egyik legalapvetőbb emberi jog megtagadásához a gyermekházasság kapcsolódik ahhoz is, hogy nem alkalmazzák a törvényeket, hiszen a törvények gyakran tiltják a gyermekházasságot, azonban nem követik a törvény szavát. Ezen kívül nagyon sok nemzetközi szöveg, illetve szerződés foglalkozik ezek, ezzel a kérdéssel, amelyeket aztán be, belehelyeznek a nemzeti törvényekbe, Gondolok itt például a különböző jogok megtagadására, az oktatáshoz való jog megtagadására, illetve nagyon gyakran súlyos helyzet előtt állnak ezek a gyermekek, például a vidéki területeken, ahol a törvényeket még kevésbé tartják be, mint a városokban. Ez a jelentés nem azt a célt szolgálja, hogy újra elmondjuk azt, amit már elmondtunk, leírjuk azt, amit már leírtunk, és megszavazzuk azt, amiről már szavaztunk. Ennek a jelentésnek részben az a feladata, hogy összefogja a tényeket. Az Európai Parlament a Nőjogi Bizottság állásfoglalását megszavazta júniusban ebben az évben, és ez az állásfoglalás tulajdonképpen minden tartalmaz, amit tudni kell. A kérdés tehát nem az, hogy mindenki tudja azt, amit mindenki tud, hanem a kérdés az az, hogy inkább hogyan hogyan tudjuk érvényesíteni a törvényeket, illetve a jogokat, amelyek benne vannak ebben az állásfoglalásban. Nos, véleményem szerint nagyon fontos, hogy véget vessünk egy ilyen elfogadhatatlan gyakorlatnak, ehhez pedig egy ambíciót kell körvonalaznunk, meghatározni, és ez pedig kapcsolódik azokhoz az erőfeszítésekhez, amelyek más problémák orvoslására vonatkoznak, gondolok itt például a rabszolgaságra, olyan témákról van szó, amelyek a 21. században nem fordulhatnának elő. A fejlődő országokban minden harmadik gyermek 18 éves kora előtt házasságra lép, és minden kilencedik gyermek 15 év betöltése előtt házasságra lép, és ez a hagyomány kapcsolódik a fejlődő országok gyakorlatához az ottani történelemhez. Az ambíció az, a vágyam az, hogy megnézzem, hogy önök hogyan gondolkodnak erről a témáról, és egy megfelelő stratégiát körvonalazzunk, és véget vessünk ennek a problémának. Az Európai Unió a jogra épül, a jog tiszteletben tartására, a kisebbségek tiszteletben tartására, a nők és a férfiak egyenjogúságára. Ez pedig az emberi méltóság betartására épül, és ez nagyon fontos, nagyon fontos felelősségünk azt, hogy ezt betartassuk az Európai Unió határain belül, és mintegy 1500 ilyen kényszerházasság, kényszerházasságról van tudomásunk az Európai Unión belül, de felelősséggel tartozunk a határainkon kívül eső területekért is, a különböző külügyi fellépéseink során, gondolok itt például a fejlesztési politikára, a szomszédsági politikára, illetve a harmadik országokkal történő együttműködési politikára ezt a témát, tehát mindenképpen meg kell említeni a különböző fellépéseink során. És nézzük, hogy milyen eszközök állhatnak rendelkezésünkre. Először is nagyon fontos, hogy megfelelő stratégiát alakítsunk ki, ezt definiáljuk a bizottság részéről, illetve a külügyi bizottság, külügyi szolgálat részéről. Szeretném elmondani, hogy Nagyon sok egyezmény szól erről, nagyon sok nemzetközi szöveg, ezt csak részben szeretném megemlíteni. Például a 94-es gyermekjogi egyezmény, aztán a 89-es egyezmény, Itt a nők és a férfiak beleegyezését írja elő ez az egyezmény. Aztán ott van a Bécsi egyezmény, a 93-as egyezmény, illetve a rabszolgasság eltörlésére vonatkozó egyezmény, amely szintén megemlítésre kerül a szövegben. Aztán a továbbiakban megemlítek angol ö, szövegeket, például a gazdasági, szociális és kulturális jogok 69-es egyezménye, valamint a politikai és szabadság jogok egyezménye, szintén 66-os egyezmény, illetve a gyermekjogi afrikai karta 90-ből, 1990-ből, illetve egy 81-es egyezmény hasonló témában, ezen kívül az Emberi, Emberi Jogok Afrikai e, jegyzőkönyve 2003-ból, az Afrikai, Afrikai Fiatalsági Karta 2006-ból, és így tovább. Tehát azt mondhatjuk, hogy egyöntetű a nemzetközi helyzet, a jogi környezet, és ez pedig kellő aminíciót, amuni... muníciót ad a kezünkbe ahhoz, hogy valóban véget vessünk ennek a jelenségnek. Itt pedig természetesen a bizottságra kell tekintenünk, hiszen a bizottság rendelkezik megfelelő finanszírozási forrásokkal. Ezt a finanszírozási forrást a fejlődési, fejlesztési és együttműködési eszközben találjuk részben, illetve a fejlesztési alapban másrészt, amely a 28 tagállam közös tulajdona. Két nagyon fontos eszközről van itt szó. Célja pedig az, hogy megfelelő finanszírozást biztosítson a fejlődő országok számára. Tehát vannak eszközeink, vannak forrásaink, a tagállamok kezében, és ott van a fejlesztési támogatás, az együttműködési támogatási eszközünk, amelyet kihasználhatunk a fejlődő országokkal való kapcsolatainkban. Ez pedig azt jelenti, hogy a 29 szereplő együtt működve összefoghat, és egy megfelelő stratégiát alakíthat ki. Ezen kívül, ezen kívül 80%-ban rendelkezünk olyan finanszírozási eszközökkel, amely a fejlesztési támogatásokra vonatkozik, a bizottság pedig 20%-ban tulajdonosa ezeknek a forrásoknak, és ez mind azt jelenti, hogy feladatunk, az európai tagállamok feladata, illetve a bizottság feladata, hogy lépjen ezen a területen. De természetesen a bizottságnak kell vezető szerepet vállalni ebben a kérdésben. A bizottság feladata az, hogy körvonalazza, definiálja az, a céljainkat, az ambíciunkat illetve megfelelő eszközöket is rendelkezésre borsátsa. Amikor stratégiáról beszélünk, akkor jövőképet, ambíciót és a szereplőket kell, a fellépőket kell meghatározni, ez pedig nem más, mint a bizottság, a tagállamok, illetve az ENSZ, a UNFPA, illetve az UNICEF. Üdvözlöm a képviselőjét itt a teremben, és remélem, hogy nem sokára megkapja majd a szót, és így válaszolhat, vagy reagálhat az elhangzottakra. És amikor a szereplőkről beszélünk, a fellépőkről beszélünk, akkor ott vannak a fejlődő országok, hiszen az Európai Unió tagállamainak ők a partnerei, illetve az Európai Bizottságnak is ők a partnerei. Partnerségben működünk együtt. Ez azt jelenti, hogy megfelelő, meggyőző eszközökre van szükségünk, a jogi háttérre, a finanszírozási és emberi forrásokra, annak érdekében, hogy egy nemes ügyet szolgáljunk. Ez pedig azt jelenti, hogy az együttműködésre kell tenni a hangsúlyt, a kiegészítő jellegre, össze kell tehát fognia minden szereplőnek. Továbbra is úgy gondolom, hogy nem az eszközök, a költségvetési eszközök hiányoznak, illetve a fejlődő országok politikájában is megjelenik ez a kívánalom. Gondoljunk például csak az éghajlatváltozási küzdelemre, amely mellett mindenképpen síkra szállnak. Ez természetesen versenyre száll a külügyi és fejlődési politikánk más aspektusaival. Nagyon fontos azonban hangsúlyozni, hogy az Európai Unió bizony messze elmarad az elvárt eredményektől. Az Európai Unió GDP-nek mintegy 0,50%-át folyósítjuk erre a célra, de megvannak azonban az eszközeink, és egy évvel ezelőtt azt a célt tűztük ki, hogy 0,7 százalékot fordítsunk mostantól 2030-ig erre a célra. Tehát, hogyha a tagállamok kitartanak az ígéreteik mellett, amely a fejlesztési finanszírozási konferencián elhangzott, akkor nem fogunk hiány szenvedni a pénzügyi eszközök területén, ami pedig a stratégiát illeti, nagyon fontos a tájékoztatás. Itt, nálunk, és az érintett országokban. Ez pedig egy stratégiát von maga után, egy információs stratégiát. Szerintem a legjobb stratégia az, hogy tematizáljuk európai szinten ezt a kérdést, nem más, mint az, hogy egy európai évet kinevezzünk, és erre az ügyre szálljunk. Ez pedig azt jelenti, hogy minél hamarabb, minél hamarabb egy európai évet kell kinevezni a kényszerházasság elleni esztendőnek. Hogyha ezt a kérdést taglaljuk, taglaljuk akkor bevonjuk ide a jogok kérdését, az emberi jogok kérdését, a kisebbségek kérdését, a nők és a férfiak közötti egyenlőséget, a fejlesztési támogatást, illetve a külügyi fellépések kérdését hiszen ezek mind az értékekre épülnek, azokra az értékekre, amelyeket terjeszteni szeretnénk határainkon túl is, és ezek benne vannak a szövegeinkben, az elfogadott dokumentumainkban, amelyek pedig ö, utalnak a nemzetközi szerződésekre. Nos, tehát ezek azok az eszközök, amelyek mind részét képezhetik ennek a stratégiának. Azt hiszem, hogy ö, mindenképpen ébernek kell maradnunk, és oda kell figyelnünk arra, hogy milyen eredményt szeretnénk kialakítani, Azonban nagyon fontos, hogy továbbra is proaktívan és aktívan járjunk el. Először is a koordináció kiegészítő jellegére oda kell figyelni, és itt a bizottság kezébe kell helyezni ezt a feladatot. Nagyon sok dologról szó esett, azonban mindig, mindig a szavak szintjén maradunk, át kell térnünk a tettek mezejére. Nagyon sok nemzetközi jogi egyezmény, dokumentum született, amelyek aztán átkerültek a nemzeti jogszabályokba, és ezek mind-mind nagyon jól mutatják, hogy a kinyilatkoztatások ideje lejárt, át kell térnünk a tettekre. Nos, ennyi volt a bevezetőm. sentiment. Most pedig szeretném meghallgatni az önök véleményeit, illetve látni szeretném, hogy támogatni tudják-e a jelentésemben szereplő legfontosabb tengelyt, illetve legfontosabb aspektusokat. Köszönöm szépen. Teniamo conto che avremo poi tempo comunque di... Van időnk, hogy még egyszer visszatérjünk ezekre a kérdésekre hiszen februárig kell elkészülnie a jelentés tervezetnek. Kettő percet kapnak azok a képviselők, akik jelezték, hogy szeretnének hozzászólni. Biszére asszony először. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon rövid leszek. Teljes szívvel tudom támogatni ezt a javaslatot. Nagyon fontos, hogy az emberi jogok oldaláról közelítsük ezt a kérdést. Szeretnék kiemelni néhány szempontot, amelyek fontosak lehetnek majd a jelentésben. Különként, amikor a szakbizottságokban vitatunk meg egy témát, megfeledkezünk ahhoz, hogy ezek más területekhez is kapcsolódnak. Itt van az isztambuli egyezmény például, ez is kapcsolódik a gyermekházasságokhoz. Azután a megelőzés, a elkövetők felelősségre vonása, stb. 2015-ben már erről megszületett a jogszabály, az egyezmény, az isztambuli egyezmény, és végre idén az Európai Unió ratifikálni is fogja az egyezményt. Ez rajta van azon a listán, amelyen a családi, családon belüli erőszak, nők elleni erőszak elleni felépés segítő jogszabályok szerepelnek. Borzasztóan, hogy az egyenlőtlenség eh, az ilyen eh, kényszer vagy gyermekházasság esetében 2030-ig eh, tartó programunk megvalósítása során fel kell tárni minden lehetőséget, hogy hogyan tudnánk előrelépni, hogyan tudnánk hatékonyabban küzdeni ez ellen, és minden lehetséges elemet meg kell vizsgálnunk. Az Európai Unió, illetve a tagállamok jelenlegi helyzetében azt abból kell kiindulnunk, hogy házasság csak beleegyezéssel jöhet létre, és a szexuális kapcsolatnak is ugyanez a kritériuma. A különböző országokban, amikor eltérően határozzák meg azt a minimális életkort, amikor már lehet házasságot kötni. Itt talán célszerű lenne harmonizálni e, e tekintetben a tagállamok jogrendjét, illetve megközelítését. Általánosságban az, hogy különbséget teszünk például a szavazati választó polgárok esetében, hogy 18 éves kortól vehetnek-e részt a választásokon, valami ilyesmiben megegyezhetnénk a házasságok esetében is. Köszönöm szépen. Én is szeretném elmondani, hogy határozottan támogatom mindazt, ami eddig elhangzott. Egy előfeltételt látok a célok eléréséhez, a fenntartható fejlesztési célok megvalósítása is nagyon szorosan kapcsolódik a most tárgyalt témánkhoz ugyanis e, a kényszer és a gyermekházasságok megtiltása előfeltétele annak, hogy a fenntartható fejlesztési célokat e, elérjük, e, megvalósítsuk. És a fenntartható fejlődési célok az, az egyes, harmadik, negyedik, ötödik eh, het, hetedik és a nyolcadik cél szerintem nagyon szorosan összefügg, illetve különösen a hatodik célkitűzés nagyon szorosan összefügg ezzel a témával. Hogy legyen egy európai év, azt is egy jó gondolatnak tartom, amelyben kiemelten küzdünk a kényszerházasságok ellen. A kényszer házasságokat a 2011-es egyezményt az 11 tagállam írta alá az Európa Tanácsban, de, és az EU-ban 8 olyan tagállam van, ahol kimondottan tiltják ezt. Belgium, Ciprus, Dánia, Málta, Ausztria, Svédország és az Egyesült Királyság azok az EU tagállamok, ahol kimondottan tiltják a gyermekházasságot. Hogyha fejlesztési hitel, segítséget adunk valamelyik országnak, nos lehet, hogy vannak olyan tagállamok, akik nem veszik figyelembe ezt a szempontot is, hogy erre is figyelni kell a segélyek folyósításakor. Köszönöm szépen. Azt hiszem, nagyon fontosak ezek a gondolatok. Én két dologra hívnám fel a figyelmet. Először is, az Európai Unión belül is vannak még gyermekházasságok, részben a nemzeti jogot megsértik, de mégis léteznek. Ezért arra is figyelnünk kell, hogy a saját törvényeinket végrehajtassuk a bevándorlókkal is. A második pont a kényszer házasság, vagy bárhogy is hívjuk ezt, elleni európai évről nem nincs nagy véleményem, hiszen az emberi jogok tiszteletben tartását csak pénzzel lehet kikényszeríteni. Lehet, hogy ez cinikusan hangzik, de hosszú évek tapasztalata mondatja ezt velem. A külpolitikánkban, és különösen a külkereskedelemben sokkal következetesebbnek kellene lennünk. Különböző kedvezményeket csak olyan országoknak lenne szabad adnunk, akik tiszteletben tartják az emberi jogokat. Megint csak lehet, hogy cinikusnak hangzik, amit mondok, de sajnos szerintem csak ilyen konkrét intézkedésekkel érhetünk el bármit is. Köszönöm szépen, hogy az elnök. Akkor talán még brokkuk urat hallgassuk meg, az UNICEF-et képviseli, és utána majd az Európai Bizottság képviselőjének adom meg a szót. Jó reggelt kívánok, Henry Brooksnak hívnak regionális tanácsadóként dolgozom Nyugat- és Közép-Afrika, Szenegál, Dakar regionális tanácsadóként, és itt mellettem ülő kollégámmal együtt foglalkozunk a gyermekházasságokkal. Én nagyon messziről jöttem, és a Tíz országban van a hat országhoz tartozik eh, Nyugat- és Közép-Afrikában, ahol a legmagasabb a gyermekházasságok eh, aránya, ezért is logikus, hogy mi ezzel kiemelten foglalkozunk. Kritikus pillanathoz érkeztünk. A jelentéstevő is felsorolt különböző okokat, indokokat, de valóban nagyon fontos ez a momentum azok a lányok, akik most napjainkban házasságot kötnek, most a számuk csökken, mondjuk összehasonlítva a 90-es évekhez. A 90-es években 1-3 volt az arány, most 1-4, tehát nem csak negyedik. De mégis 750 millió lányt adnak gyerekkorban férjhez, vagy kötetnek házasságot. A demográfiai növekedés tükrében különösen fontos erre figyelnünk, hiszen látszólag úgy tűnik, hogy javul a helyzet, de arányaiban csökken a kényszerházasságok aránya, de abszolút számokban növekszik. Tehát az abszolút számokra és az arányokra egyáltalán oda kell figyelnünk. Ahogyan a kollégák is elmondták, a politikai akarat, a társadalmi akarat, hogy kezeljük ezt a problémát, ez nagyon erőteljes jelenleg. Van egy konkrét célunk a fenntartató fejlesztési célok között, ez pedig az, hogy a nemek közötti egyenlőséget erősítsük. Ez egy nagyon határozott célkitűzés. Számos közülési határozat született erről. De kérdés az, hogy hogyan tudjuk felhasználva ezeket a határozatokat, ezt a valóságban cselekvésé alakítani. Általános támogatást ad az Európai Unió is a gyermekházasságok elleni küzdelemnek. 12 országban működik egy olyan szervezet, amely ezt koordinálja. Felsorolom ezeket az országokat, hogy érezzük, hol fontos Banglades, India, Nepál, Burkina Faso, Gána, Niger, Sierra Leone, Etiópia, Mozambik, Uganda, Jemen és Zambia, ez a 12 ország. Amit ma itt el szeretnék mondani, az az, hogy megismertetem önöket azzal, hol különösen nagy ez a probléma és rövid idő alatt azért nagyon nagy előrelépés történt ezekben az országokban, sok célt sikerült elérni. Úgyhogy ha felgyorsítjuk a cselekvést, akkor még eredményesebbek lehetünk. Csak 2016-ban 1,7 millió emberhez jutottunk el a szolgáltatásainkkal ebben az említett 12 országban, illetve közülük 7-ben különböző nemzeti cselekvési terveket dolgoztunk ki a gyermekházasságok témakörében. És még két-három példát hadd említsek meg, amik különösen közel állnak a szívemhez. Sierra Leone-ban hagyományosan 5000 emberhez jutottunk el, Burkina Faso-ban pedig e, több ezer tanár segítette azt, hogy több e, lány járhasson e, iskolába. 25 ezer lányhoz jutottunk el Burkina Faso-ban. Az Afrikai Unió etiópiai szervezeténél szervezetével is kapcsolatban vagyunk, és ők is nagyon határozott, erőteljes kampányt folytatnak a kényszerházasságok ellen. Az Európai Unió és az Afrikai Unió együtt, egy közösen egy jó platformot hozhatnának létre. Az afrikai országok mint egy felében már vannak gyermekházasságok elleni programok, és az egész kontinens, az Afrikai Unió nagyon határozott jelzéseket fogalmazott meg. A, az Afrikai Unió programja is számos lehetőséget, eszközt tartalmaz. Mi lehetne a jövőre nézve egy cselekvési terv? Először is a jogi politikai keletek fontosak, de ez nem elég. Meg kell vizsgálnunk emellett az oktatási, a reproduktív egészséggel kapcsolatos szolgáltatásokat és a tényekre, bizonyítékokra alapozott megközelítést kell erősíteni. Először is fel kell tárni, hogy miben áll a probléma. És végül a partneri kapcsolat. Említettem egy globális programot, ez egy komoly partnerségre alapul az Afrikai Unióval, és ez egy fontos platform lehet egy partnerség szempontjából, és nagyon érdekesnek tartom azt a gondolatot is, hogy legyen egy egész éve ennek a témának. Köszönöm szépen. Elena Gonaut asszony, kettő percben öné a szó. Köszönöm szépen, mi is nagyon elkötelezettek vagyunk a gyermekházasságok kérdés körében. Idén márciusban elfogadtuk a felülvizsgált EU iránymutatásokat a e, gyermekek védelme témakörében, és az emberi jogi osztály vezető helyettese Szenegálban, Dakarban járt, nagyon örülök annak, hogy Brooks úr itt van, két évvel ezelőtt nálunk tartott egy képzési programot a gyermekek védelme témakörében. Itt vagyunk, tehát elkötelezetten dolgozunk. Az EU delegációinak mint egy fele prioritásnak kezeli a gyermekeket a különböző emberi jogi stratégiákban és nagyon sok szinergia hatást, multiplikátor hatást lehet érvényesíteni, hogyha megfelelő érzékenyítés, tudatformálást is végzünk ezekben az országokban. Az EU tagállamok is ebben részt vállalnak. A közelmúltban októberben a DEFCO beli kollégám Mesko Dublin is részt vett az UNF, UNFPA egyik rendezvényén, ahol is bemutatták az EU tagállamoknak a globális gyermekvédelmi programot. A 28 tagállam reagált, nagyon sok tagállam jelen volt ezen a rendezvényen. Világosá vált, hogy igenis megvan a politikai akarat, hogy erőteljesebben lépjünk fel a gyermekházasságok ellen. Amit még szeretnék megemlíteni, örömmel hallottam azt, hogy milyen sok kapcsolatot, kapcsolódási pontot tártunk fel más kérdésekkel. Ugye a gyermekházasság az nem egy önmagában álló, izolált téma, ez összefügg az emberkereskedelemmel, sőt még a éghajlatváltozással, a gyermekmunkával is. Ezért tisztában kell lennünk ezek, azzal, hogy vannak ezek a kapcsolódási pontok. Örömmel várom a további megjegyzéseket, és felidéztem azt, hogy február vagy jövő februárban elkészül a jelentés tervezet. Köszönöm szépen. Eh, Köszönöm szépen. És akkor DEFCO és az Európai eh, Bizottság nevében lesz a következő felszólalás. Köszönöm szépen. Először is eh, szeretném azt megemlíteni, hogy hogy a kényszerházasságok témája egyre nagyobb teret nyer az Európai Bizottságban is. Fontos a 2016-20-as nők és férfiak közti egyenlőségi elképzelés, illetve a gyermekek védelmére irányuló kezdeményezéseink. Egy hónappal ezelőtt volt egy parlament közti egyeztetés az afrikai, e, illetve az arab területek e, gyermekházassági problémáiról, és arról a stratégiáról, amelyet e, alkalmazni lehetne ezen gyakorlatok megszüntetésére. Ahogy Druk úr is említette, az ensz is együttműködünk. 2030-ig van egy terv a kényszerházasságok megszüntetésével kapcsolatban. öt pont köré szerveződik ez a stratégia, és az, azt is nagyon fontosnak tartom, hogy átfogóan gondolkodjunk erről a témáról. Ide tartozik egyébként a női nemi szervek megcsonkítása is. Az UNFPA-val is kezdtünk, megkezdtünk egy új programot, és nagyon fontos azt figyelembe venni, hogy a különböző programaink milyen területeket fednek le. Elégedettek vagyunk, hogy ezt hiszen Karász úrral is egyeztettünk már az elmúlt hetekben, és különböző gyakorlatok vannak itt érvényben, annak érdekében, hogy be meg tudjuk határozni a fontosabb területeket. Különböző országokban támogatunk tehát kezdeményezéseket hm, azért, hogy véget vessünk a, ezeknek a gyakorlatoknak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Egy perc Gőrenc úr részéről. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Bruckner úr, nagyon jól emlékszem az nevére. Az UNICEF részéről. Az Európai Unió fontos, fontos fél ebben, a, ebben az összefüggésben, és koherensen kell itt eljárnunk a problémával kapcsolatban. jogi szempontból az utolsó hiányosságokat pótolnunk kellene, ez az unió egyik ambíciója is, és ennek egy nagyon jó alkalmat teremtene a kotonói egyezmény, illetve a posztkotonói egyezmény folyamata. Ez is elősegítheti az elképzeléseinkben való előrelépést. Egyesek azt mondták, hogy az Európai Uniónak itt vezető szerepe van, ez így természetes is, ez egyértelmű, hogyha figyelembe vesszük azt, hogy, hogy mi a házasságra lépésnek a legalsó korhatára, nos, ez is egy, egy hiányos terület még jogi szempontból mm, sok helyen. Nem csak az Európai Unió, illetve a fejlődő országok feladatairól van itt szó, hanem ezt a, ez a probléma, problematika mindenkire vonatkozik különböző okok miatt. Úgy gondolom, hogy, hogy a stratégia, az itt vázó stratégia ellen senki nem, nem szólalt igazán fel. Nagyon fontos azt tisztáznunk, hogy milyen felek vesznek részt ezekben a folyamatokban. Nemzeti szinten, illetve uniós szinten a defco gondolok itt, illetve a külügyre. És szorosan egyet kell, együtt kell működnünk az ensz is. ebben a témában az UNICEF-fel és az UNFPA-val. Két meg, megkerülhetetlen partnerről van szó ezekben a folyamatokban, hiszen a legjobb tapasztalatokkal és hozzáértéssel rendelkeznek ezen a területen, és amennyiben őket kihagynánk, nos, ez egy nagyon nagy energiaveszteség lenne, hiszen új dinamikát tudnak adni Eh, annak érdekében, hogy eh, valóban a jogi hiányosságokat, kiskapukat eh, fel tudjuk számolni. Itt tehát egy akciótervre is szükségünk van, annak érdekében, hogy ezeket a gyakorlatokat végül fel tudjuk számolni. Úgy gondolom, hogy ezzel szintetizálhatunk, szintetizálhatjuk is a, a, a vitánkat, és nagyon megköszönöm az önök figyelmét. Köszönöm szépen. Erről a témáról még bizonyára fogunk beszélni, hogyha majd a jelentés tervezett az asztalunkon lesz. Ezt a témát akkor le is tudjuk zárni, és Görenc úrnak ismét köszönetet szeretnék mondani, és most áttérünk a következő napi rendi pontra, ez pedig egy eszmecsere, mégpedig a népírtás áldozatairól és méltóságukról való megemlékezés, illetve a bűncselekmény megakadályozásának nem, nemzetközi napja alkalmából. 2015-ben az UNO közgyű, az a közgyűlése elfogadott egy nyilatkozatot, mégpedig azt, hogy december 9-ét választják ki a népírtások áltozatainak emléknapjává. December 9-én emlékezünk tehát a népírtások áldozataira, nemzetközi szinten is. Az a célja ennek a napnak, hogy felhívja a nyilvánosságot erre az egyezményre, a népírtás egyezményre, illetve arra a szerepre, amelyet ez az egyezmény játszik abban, hogy elhessen kerülni ezeket a szörnyű eseményeket, illetve azt a célt is szolgálja ez a nap, hogy emlékezzünk az áldozatokra. Ezt a napot bevezettük, ugyan, ugyanakkor a világ még a nap bevezetése után is sajnos több népírtásnak lehetett tanulja, és most átadom a szót az első felszólalónak. Matev Pedric úr az első felszólaló, aki az Európai uniós népírtással kapcsolatos hálózatnak a, a főtitkára. Szerintem egy nagyon fontos hozzászólásra kerül itt majd sor. És aztán uh, Reed Brody ügy, ügyvéd úr lesz a második uh, felszólalónk, aki 1999 óta dolgozik együtt a csádi diktatúra uh, áldozataival, hiszen Abré kiadatásával kapcsolatban nagyon sok mindent tett. Tíz percet adok a felszólalásra, és Pezdirc úrral kezdjük. Brody úrral kezdjük. Reed Brodynak hívnak, és a Human Rights Watch-tól jöttem. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Előkészítettem egy PPT prezentációt Iszábréről olyan dolog, olyan eseményről beszélhetünk ebben az összefüggésben, amely nem csak azért fontos, mert egy, egy nagyon brutális diktátor került, került elszámoltatásra az Afrikai Unió segítségével is, hanem azért is fontos, mert az áldozatok voltak azok, akik, akik végül is ezt a, ezt a kimenete, ehhez a kimenetehez nagymértékben hozzájárultak. Szeretném nagyon összefoglalni, hogy kiről is van itt szó. Nos, hiszen Ebré 1982 és 90 közt volt Csád vezetője, és az Egyesült Államok, illetve Franciaország is támogatta az ő vezetői szerepét, illetve, illetve tevékenységét. 1990-ben, amikor megbukott, Szenegába menekült, és 40 ezer politikai gyilkossággal gyanúsították a, az ő rezsimét. Különböző kínzási eljárásokat alkalmaztak a rezsime során, és teljesen kifosztotta egyébként az államkincstárt is, magával vitte a kincstári eszközöket Szenegálba. Több tömegsírt tártak föl, és volt egy nagyon hírhet börtön az ő ideje alatt, ezt uszodának, illetve medencének nevezték. Ezt még a francia gyarmati korokban építették, és ezt a, medencét alakították át, úgyhogy egy betontetőt raktak a tetejére. 1990 ben Szenegában menekült, és úgy tűnt akkor, hogy ez a történet vége. Viszont voltak akkor is emberek, például ő is itt a képen, Szulelman Gengeng, aki, eh, akik eltökélten eh, harcoltak az igazságuk mellett, illetve az ügyük mellett, és eh, elkezdtek, több, többek közt ez az úr is, és mások is, más áldozatok, dokumentációt gyűjteni, és az áldozatok beszámolóit összegyűjteni. Létrehoztak egy egyesületet, az áldozatok egyesületét azért, hogy, hogy harcoljanak az igazságukért. Hiszen Ábré biztonságban élt Szenegálban, és aztán 1998-ban mindenki értesült erről, Pinochetet, a korábbi csilei diktátort letartóztatták, és a spanyol bíróság elé került. Amikor a brit felsőház is meghozta azt a döntést, hogy hogy bárhol le lehet, le lehet tartóztatni Pinochetet, akkor ez mindenkit elgondolkoztatott, a Human Rights Watch-ot is. Ez egy nagyon fontos pillanata volt az emberi jogi mozgalmaknak. Az az elképzelés, hogy a jogot fel lehet arra használni, arra, hogy bárki, bárki büntető bíróság előkerüljön, aki bárhol is tartózkodjon a, a világban, amennyiben elkövette a, az adott bűncselekményeket. 18 évvel ezelőtt, januárban nyújtottuk be az első keresetet Iszelebré ellen, és itt a bal oldalon lehet látni azt az urat, aki, aki az ICC-nek a, az elnöke volt, 18 évvel ezelőtt. Szenegálban perelték be Abrét először, és Abrét itt le is tartóztatták. A vizsgálóbírók letartóztatták, és úgy tűnt, hogy Szenegálban állítják majd bíróság elé. Visszatértek az áldozatok Szenegából, és egy még nagyobb lépést tettek, hiszen Csádo, Csádo, Csádban Ábré kollaboránsait is perbe fogták. Időközben Szenegálban új elnököt választottak, és ez az elnök megakadályozta azt, hogy a pert lefolytassák Ábré ellen. Az áldozatok azonban nem adták föl, Először is első lépésként egy nagyon fontos felfedezésre került sor 2001 májusban, hiszen ekkor kerültek elő, került elő több tízezer dokumentum Isan Abré működéséről. Itt a fogvatartottak nevét is meg lehetett tudni, illetve a politikai rendőrség képzési modelljéről lehetett itt tájékozódni. Az Egyesült Államok egyébként segítséget nyújtott a politikai rendőrség kiképzésében, Itt az is kiderült, hogy 12 ezer embert kínoztak meg, és, és hogy mennyien haltak meg. Ez Szenegál áldozatok is voltak egyébként, voltak olyanok, akik belehaltak a fogatartásukba, és voltak olyanok, akik túlélték. Úgy tűnt először, hogy ez egy politikai jellegű küzdelme, küzdelemként indul, és eh, hosszú távon arra próbáltunk koncentrálni, hogy az áldozatok történeteit eh, vigyük az előtérbe. A Human Rights Watch eh, tréningeket is szervezett a, a túlélők és az áldozatok számára, azért, hogy képviselni tudják magukat. Például angol nyelvű tréninget is nyújtottuk nekik, azért, hogy adott esetben angol nyelven is fel tudják szólni, illetve ezt tudják a sajtónak is nyilatkozni. Hiszen Ebrénak úgy tűnt, hogy el kell hagyni a Szenegált, nekünk viszont az volt az elképzelésünk, hogy esetleg Belgiumban is perbe lehetne fogni Ebrét, és Suleiman Gengeng az ENSZ kínzási bizottsága elé vitte az ügyet. Belgiumban nyújtotta be számos túlélő a, a keresetet Ebré ellen, és felmerült annak a lehetősége, hogy Ebrét kiadják Belgiumnak. 2001-ben egy küld, küldöttség ment Csádba azért, hogy tájékozódjon az áldozatok és a túlélők körében. Mi azt tettük a Human Rights Watch képviseletében, hogy elhoztuk az áldozatokat Szulajmánt is Belgiumba azért, hogy itt tudják képviselni az ügyüket. Ez sikeresnek bizonyult, a, még a törvényben is bevezettek, egy, egy, a törvényekben is bevezettek egy, egy időszakos módosítást, és a ügyet tárgyalni lehetett itt Belgiumban. 2005-ben kezdeményezték um, ábré kiadását Szenegába, Belgiumba. És Szenegál Abdullah Vad vezetése alatt elutasította ezt a kiadatást, és az Afrikai Unióra mutogatott, átadta nekük az ügyet. Az Afrikai Unióval próbáltuk megkeresni, megtalálni a közös hangot. Hiszen az volt az elképzelés, hogy egy afrikai bűnöst Afrikában kellene perbefogni, bíróság elé vinni és elítélni adott esetben. Az Afrikai Unió felszólította Szenegát, hogy Szenegál területén fogják perbe Ábrét, viszont ez nem történt meg. Számos további évre került sor, az áldozatok egész Afrika szerte hirdették a történetüket, és mobilizálták a, a túlélőket. Az Európai Parlament is tett fontos lépéseket, és itt köszönetet is mondanék, köszönetet mondok Anna Gomeznek is, és másoknak is, hiszen az Európai Parlament két állásfoglalást adott ki, a, adott ki a Szenegálnak, illetve nagyon aktívan segítette ezt az ügyet, segített abban, hogy a Szenegállal egyességre tudjunk jutni. Szenegál azonban el, ellenállt annak idején, hogy lépéseket tegyünk előre, és aztán Belgium olyasmit tett, amit mi egyszerűen hihetetlennek tartottunk. Belgiumban ugye ellátogattak az áldozatok, és uh, nagy port kavart fel ez az ügy, és aztán Belgium elvitte a, a Nemzetközi Bírósághoz a, ezt az ügyet. nagyon nagy nyilvánosságot kapott az ügy, és nagyon nagy támogatást a nyilvánosságtól, és a politikai spektrum minden oldaláról támogatták ezt a, ezt a mozgalmat. 2012. júliusában egyhangulag úgy döntött a Nemzetközi Bíróság, hogy Szenegálnak ki kell adni a hezitás nélkül a ábrét. Abdulait közben megdöntötték, illetve leváltották elnök, az elnöki posztjából. És Mekiszál, amikor még ellenzékben volt, azt mondta, hogy amennyiben elnök lesz belőle, bíróság elére állítja Ábrét. Végül Létrejött a különleges afrikai kamarák intézménye, azért, hogy a, az emberiség ellen elkövetett bünteteket, a, a háborús bünteteket és a népírtást, népírtással kapcsolatos népírtást elkövetőket bíróság elé állítsa. 10 millió dollárral bélelték ki ezt az intézményt, ez úgy tűnik, hogy nagyon sok pénz, és itt lehet látni, hogy, hogy milyen felosztásban finanszírozták ezt a különböző országok. 10 millió dollár az összességében nem túl sok egyébként, és ennek az összegnek a felét Európai Uniós országok állták. 2013. Júliusában, júliusában végül perbefogták Hábrét, és és a, a szenegeli eseményeknek köszönhetően is végül Csádban letartóztatták Habré munkatársait, illetve azokat az embereket, akik kiszolgáltak az ő rezsimét. Végül 21 bűntársat ítéltek el életfogytig tartó börtönbüntetésre. 2015 júliusában kezdődött meg Hágában Abré ügye, bírósági ügye. Jacqueline Muden, Buneina volt az a, a civil feleknek az ügyvédje. és itt Ebréről láthatnak egy képet, biztos emléksz, emlékezik mindenki arra, hogy düralmot kapott, és ellenállt a, a, a bíróságon is, és az áldozatok felhasználták ezt a viselkedést, ellene fordították, és, és nagyon sokan az áldozatok túlél közül elmondták azt, hogy nagyon, nagyon büszkék arra, hogy, hogy tanúsíthat, illetve tanúként léphetnek fel az ügyben. Nagyon sok tekintetben egy modelleljárásról volt itt szó. Részt vett az Amnesty International is, illetve különböző szakértők és statisztikus, aki eh, statisztikai szempontból is megvizsgálta a politikai rendőrség dokumentumait, illetve volt egy francia orvosnő, aki több mint 800, 800 megkínzott áldozatot vizsgált meg. Ez volt az egyik dokumentum, amit, ami egyébként tartalmazta Ebré kézírását is, és ez arra, azt írt erre a, erre a lapra, hogy mostantól kezdve senki nem hasz, hagyhatja el a börtönt, csak akkor, hogyha, hogyha meghal voltak benfentesek is, akik Ábréval együtt dolgoztak, és akik tanúként léptek fel. Volt itt egy újságíró híres esete, illetve Szulajmán Gengeng is tanú volt, és a legdrámaibb pillanatot biztos, hogy azok a tanulságtételek szolgáltatták, amelyek során olyan nők tanúskodhattak, akiket megerőszakoltak például a börtönben, börtönökben, viszont volt itt egy olyan hölgy is, akit négyszer erőszakolt meg Iszenebré maga. A tárgyalást figyelme lehetett kísérni az interneten is, és több tízezer csádi követte figyelmen napról napra a bírósági tárgyalást. Azért, mert olyanok, mint Szulajmán és Jacqueline elérték azt, hogy bíróság elé kerüljön Isten Ábré. Május 30-án, 2015. május 30-án Ebrét eh, minden eh, pontban bűnösnek, tart, eh, bűnösnek nyilvánították. 2017. 20, április 27-én zárt, záródott le végül ez a folyamat. Létrehoztunk az áldozatok számára egy, egy alapot is, azért ennek az is a célja, hogy, hogy Ábré vagyon, vagyonát is az áldozatok javára lehessen fordítani. Azok az áldozatok is túlélők, akik részt vettek a folyamatokban, még mindig nem kaptak semmilyen, nem láttak semmilyen pénzt ebből a, ebből a folyamatból. Úgyhogy ezen az ügyön még dolgoznunk kell. Nagyon fontos volt ebben az ügyben, hogy az áldozatok, a túlélők hangját meghallotta a világ, és 20 éven keresztül végül is erre, erre törekedtek, amikor kiálltak az ügyükért. A végső ítéletre, ítélethirdetésre többen, több áldozat is elment volt egy találkozó a Jaja Jame és a Abré áldozatok és túlélők között, hiszen az Abré tárgyalás egy, mégiscsak egy modell tárgyalássá minősült, modell tárgyalásnak minősül, és most a túlélők próbálnak, a, próbálnak mások számára is segítséget nyújtani, akik hasonló történettel rendelkeznek. Köszönöm szépen! Most pedig Berics urat fogjuk meghallgatni. Tessék! Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Tosos Pézércnek hívnak, és a Népírtási Hálózat Európai Uniós Titkárságának a vezetője vagyok. 2012-ben jött létre ez a testület, amely nem csak a népírtással foglalkozik, hanem a háborús bűnökkel, illetve az emberiség elleni bűnökkel is és ez ugye gyakran, ez a két téma összekapcsolódik. Nagyon jó prezentációt hallottunk arról, hogy miért is fontos az igazságszolgáltatás, miért fontos az, hogy foglalkozunk ezekkel az esetekkel, akkor is, hogyha messze tőlünk, messze történtek, nem a mi közösségeinken belül. De az áldozatok nézőpontja rendkívül fontos. Hallottuk, hogy az áldozatok megpróbálták hiszen HB esetét saját országukban a Nemzeti Bíróság elé vinni, azonban az igazságszolgáltatást megtagadták tőlük. Tehát Csád és Szenegál nem volt hajlandó foglalkozni ezzel a kérdéssel. Ezért az univerzális igazságszolgáltatáshoz fordultak, hiszen nem volt semmilyen más lehetőségük az igazságszolgáltatásra a nemzetközi jog lehetővé teszi, illetve néha kötelezi is az államokat arra, hogy az ilyen bűncselekmények elkövetőjét bíróság elé vigyék, és követeli azt, hogy megtagadják a biztonságot számokra, hogyha itt Belgiumban, Olaszországban, Németországban történik ilyen eset, ilyen megerőszakolás vagy egyéb rablás, akkor azt kivizsgáljuk. Nos, ugyanezt kell tennünk akkor, hogyha ez tömegesen történik határainkon kívül, illetve nem szabad hagynunk, hogy az elkövetők itt találjanak menedéket. És ahogy hallottuk, az áldozatok igazsághoz, igazságszolgáltatáshoz való hozzáférése segíti őket abban, hogy a fájdalmukat enyhítsék, gyógyítsák, gondolok itt különösen a szexuális rabszolgaság áldozataira, mondjuk egy 30 éves némaság után. De az igazság is kötelez bennünket erre, hiszen ezen eset előtt senki nem tudta, hogy mi történt Csádban, és csak az, a jogszolgáltatás során lehetett ezeket a tényeket valóban leszögezni kétségen kívül. És így kerülhet bele a történelem könyvekbe. Aztán ott van a büntetlenség elleni harc az állásfoglalás, amelyet ezzel kapcsolatban elfogadtunk, ez is nagyon fontos aspektusa annak, hogy megelőzzük a népírtás, illetve más emberiség elleni bűncselekmény, kínzás vagy háborús bűn előfordulását. És ez a feladatunk az Európai Unióban. Nagyon sok tagállam nemzetközi ö, bűncselekményi egységgel rendelkezik, vagy a rendfenntartás keretében, vagy az igazságszolgáltatás keretében pénzt, időt és forrásokat szánnak arra, pénzügyi és emberi forrásokat arra, hogy kivizsgálják ezeket az eseteket. És így megtagadják az elkövetők számára a menedéket. Azon elkövetők számára, akik az országainkban próbálnak menedéket találni az ilyen bűncselekmények elkövetése után. A népírtási hálózat ezekből a bátor vizsgálókból, ügyészekből áll, ezek gyakorló szakemberek, akik megpróbálnak segíteni, megpróbálják koordinálni a nemzeti hatóságok munkáját. Nagyon fontos tudni, hogy a felelősségre vonás rendkívül fontos a büntetlenség elleni harcban. Ez pedig azt jelenti, hogy igenis bíróság elé kell vinni ezeket az elkövetőket addig, amíg élnek. Nincs korlát, nincs határidő. Ez pedig azt is jelenti, hogy területi korlátozottság sincsen. Úgyhogy a tagállamok a nemzeti nemzeti jogszolgáltatásukban lehetőséget találnak arra, hogy bíróság elé vigyék az elkövetőket, függetlenül attól, hogy milyen nemzetiségűek, tehát harmadik országbelieket is bíróság elé lehet vinni hogyha harmadik országbeli állampolgárok ellen követtek el bűncselekményt. De természetesen nagyon sokszor a kapcsolatot az, ad, az adja, hogy az adott bűnöző az adott tagállamban található. Azt mondhatjuk tehát, hogy hiszen HB esete sikeres eset volt, hiszen ugyan először vonakodtak a tagállamok, mégis végül igazságszolgáltatás történt, ami Belgium lépései nélkül nem következett volna be. De vannak olyan esetek is, például Szíria, Líbia, ezek vannak most a fókuszpontban, illetve Ruanda, még mindig, ahol nagyon sok tagállami nemzeti jogszolgáltatás foglalkozhat a ruandai népírtással, illetve azokkal a bűncselekményekkel, amelyek a volt Jugoszlávia területén történtek. Egy-két esetet szeretnék megemlíteni. Jövő héten Hollandiában várjuk az ítéletet egy etióp esetben, ahol az elkövető 78-ban a katonai hunta idején követett el bűncselekményeket, és most Hágában a felevezési bíróság előtt áll. Vannak más ilyen esetek is, természetesen Szíria, de az afrikai országok, Gambia, a latin-amerikai országok mind érintettek. Ez azt jelenti, hogy az egész földgolyó ö, számít adja a területi korlátozottságot, hogyha az elkövető um, Európában van. És ezt nagyon fontos észben tartani, hogy van hatáskörünk. Először is meg kell emlékezni az áldozatokról, hiszen ezzel kimondjuk, hogy Európában nem tűrjük meg az ilyen bűncselekmények elkövetőit, ezeket föltárjuk, kivizsgáljuk, bíróság elé visszük, és így így az áldozatokat is arra kötelezzük, hogy elmondják igazságukat. Másodszorban pedig példát statuáljunk, és kimondjuk, hogy igenis felelősségre vonjuk ezeket az elkövetőket itt Európában, hogyha ezt megtesszük, akkor ezzel elkerülhetjük, hogy ilyen bűncselekményekre kerüljön sor a jövőben. Hiszen nagyon jól tudják, hogy ezek a, az elkövetők vagy saját országukban, vagy máshol egy adott pillanatban az igazságszolgáltatás kezébe kerülnek, és itt nincs időkorlát. Ez ilyen esetekhez azonban megfelelő forrásra és politikai támogatásra van szükség. Úgyhogy most megragadnám a lehetőséget, hogy elmondjam, az Európai Parlamenthez sokszor fordulunk hogy segítsen a büntetlenség elleni harcban, és azt hiszem, hogy ezen a területen még van feladatunk. Nagyon jó munka, munka áll mögöttünk. Júliusban elfogadtunk egy állásfoglalást, amely egy kiváló lépés volt, de azt hiszem, hogy ennél még többet is tehetünk. Politikai támogatásra van szükség, tájékoztató kampányokra. El kell mondani, hogy ezek szörnyűséges bűncselekmények, a népírtási hálózat az eurojust az Európai Bizottsággal együtt, illetve a tanács mindegyik elnökségével egy büntetlenség elleni európai napot nevezett ki 2006-ban a holland elnökség alatt, és most a idén a máltai elnökséggel is megemlékeztünk erről. Május 23-a ez a nap, és a most következő bolgár elnökséggel is fölveszük a kapcsolatot, hogy megemlékezzünk ezen a napon az áldozatokról, illetve hangsúlyozzuk a nemzeti hatóságok szerepét. Nagyon remélem, hogy az Európai Parlament is örömmel csatlakozik majd hozzánk a következő évben ezen alkalom megemlékezésére. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt a prezentációt. Nem tudom, hogy a kollégák közül van-e valaki, akinek kérdése van, vagy esetleg szeretne reagálni az elhangzottakra. Tessék, szerel képviselő. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani kettő vendégünknek, akik kiváló emberi jogvédők, és köszönöm szépen azt, hogy elmondták ezeket a tapasztalatokat, mert néha elfelejtjük azt, hogy a, van esély az igazságszolgáltatásra, hogyha a politikai intézmények, az emberi jogi szervezetek és a civil társadalom együttműködik. És természetesen a társadalommal, illetve az áldozatokkal való kapcsolattartás is rendkívül fontos. Ha összefogunk, akkor eredményeket produkálhatunk. Eh, tiene otro... Természetesen a fő célkitűzés az igazságszolgáltatás de van ennek egy szélesebb kivetülése, ez pedig az, hogy az áldozatok emberi jogvédőké válnak, és nagyon sok esetben tájékoztatják az áldozatokat, akik esetleg nem tudják, hogy lehetőségünk van a jogszolgáltatásra. Úgyhogy nagyon fontos volt hogy meghallgattuk ezeket a prezentációkat, és annak is örülök, hogy Gambia is bekerült, felkerült a térképre, és az áldozatok is valóban egyre aktívabb szerepet vállalnak az emberjogi kérdésekben. Tényleg kiaknázhatjuk a tagállamok cselekvésre vonatkozó lehetőségeit. A nemzetközi jogszolgáltatás, igazságszolgáltatás bizonyos változásokon ment keresztül, és látható, hogy milyen cselekvő képességgel rendelkezik, illetve ez hogyan változott, Mi hiszen változott a törvényi háttér. Úgyhogy amikor úgy döntünk, hogy lépünk, akkor ne, feled, ne feledkezzünk meg arról, hogy milyen lehetőségeink vannak. Az emberi jogok megvédése területén az Euró- Európai Unió szerepe az igazságszolgáltatás, a jogszolgáltatás. Az, hogy a szavakban ezt megfogalmazzuk, az nagyon szép és jó, de nagyon fontos, hogy ez a valóságban is bekövetkezzen, és ezért nagyon fontosak a nemzetközi eszközök. Például az ICC-vel való kapcsolat rendkívül fontos, és ezt el is kell mélyíteni a jövőben. Köszönöm szépen tehát mindkettőjüknek, hogy tájékoztattak bennünket, és ösztönző erővel hatottak ránk. Vannak a, olyan esetek a különböző jogszolgáltatás, jogszolgáltatásokban, ahol a népírtást vizsgálják ki, de Daesh, de acabar con el pueblo yazidí, la Unión, eh, Naciones Unidas ya se pronunció. És többek között a Szaharov díj kiosztásánál is fölmerült ez a téma. Solamente recordarlo, gracias. Például a jazidi nők kapták a szarov díjat egy ízben, nagyon fontos tehát az, hogy valóban igazságot szolgáltassunk. Köszönöm szépen, mondja az elnök. A ügyvéd, jogász barátunk Anna Gomes nevét említette, megadnám a szót. The speakers, and in particular my Reed Bradit régi barátomat szeretném üdvözölni. Ugye emberi jogi témában már évtizedek óta összeesküvők vagyunk, együtt működünk. Láthatatlan kezek munkacsoportja tevékenykedett, amikor 1989-ben javaslatot tettek egy határozat meghozatalára az alapcsai kurdok elleni, Saddam Hussein által elkövetett mérges gáztámadás után. Nem sikerült ezt a határozatot elfogadtatni, mert akkor nagyon kevés, nagyon nehéz volt az akkori Európai Közösség 12 tagállamát erről meggyőzni, és az Egyesült Államok sem támogatta ezt. Ez egy évvel azelőtt volt, hogy Saddam Hussein bevonult Kuwaitba. Elmondanám, hogy mennyire örülök annak, hogy sor kerül erre a mostani eszmecserére, és hogy Reed Brody is itt van. Nagyon hasznos lehet, lehetnek a tapasztalatok. A Nemzetközi Büntető Törvényszék, az ICC tudja szolgáltatni ezt az igazságot, amit például Szenegálban, hiszen Habri esetében a saját országának a bíróságai nem tudtak megtenni. De később a szenegáli kormány is támogatást adott. Ez egy nagyon hasznos precedens vagy modell lehet olyan országok számára, akik szeretnék felvállalni a felelősségüket, és fel akarnak lépni az emberi jogsértőkkel szemben. Ez a kérdés az érem egyik oldala. A másik oldal. Vannak példák arra is, amikor nem ilyen jól működnek a dolgok. Majd a kollega is elmondhatja erről a véleményét. A líbiai hatóságok 2013-ban például Kadafi fiát elfogták, és az icc nek ezt az akciót támogatni kellett volna. Akkor Líbiában nem volt működő igazságszolgáltatás, csak névlegesen, mint más kormányzati struktúrák is csak névlegesen működtek. De úgy tűnik, hogy az ICC akkor nagyon súlyos hibákat követett el ebben az ügyben. És ez alásta az ICC hitelességét sok országban, így Líbiában is, ahol tényleg igazságot akartak szolgáltatni, de ehhez kellett volna a Nemzetközi Büntető Törvényszék támogatása. El tudná elmondani, hogy ön mit tud ezekről az esetekről? Köszönöm. Szorájá. Köszönöm szépen azt, amit elmondtak, és azt, hogy ilyen kitűnő munkát végeznek történelmi mércével mérve is. A Myanmarban élő rohingyákkal kapcsolatos a kérdésem, mit tudnánk tenni az ő érdekükben? Hiszen ez egy folyamatos népírtás, ami ott zajlik, és azt hiszem a nemzetközi közösség nagyon lassan reagál, vagy egyáltalán nem reagál. Mit kellene tennünk? Köszönöm szépen. Nilsen úr, parancsoljon. Szeretnék röviden beszélni arról, hogy az ESS mit tesz ez ügyben. A népírtások elleni fellépés politikánk integráns része az áldozatok, népírtások áldozatainak a méltóságának a megőrzése, illetve a megelőzés szint és egy fontos feladatunk, és nagyon elkötelezetten dolgozunk ezen a területen, tehát mind a megelőzés, mind a büntetlenség ellen, elleni küzdelem területén. Fontos, hogy december 9-én ezen a napon különös hangsúlyjal megemlékezzünk erről. A globális stratégiánkat elfogadtuk néhány évvel ezelőtt, és megszületett az új konszenzus a, arról is, hogy igenis felelősséget kell vállalni a védelmet kell nyújtani, az áldozatoknak meg kell védeni a nemzetközi büntetőjog eszközeivel is az emberi jogokat, és az elkövetőket, a jogok megsértőit nemzetközi törvényszék elé kell vinni. A globális stratégia és a különböző nyilatkozataink megvalósítása során elkészítettünk egy újabb dokumentumot, amelynek a tárgya az, hogy hogyan tudjuk megelőzni, megakadályozni az asztrocitásokat egy eszközrend készlet segítségével az átmeneti igazságszolgáltatási folyamatokat támogatni kell, így az áldozatoknak kell segíteni, hogy hallathassák a hangjukat. Ehhez egy integrált megközelítésre van szükség, és um, fontos, uh, hogy az EU erőfeszítéseket tegyen egy jobb koordináció és szorosabb együttműködés érdekében. Az EU korai riasztási rendszerét is fel lehet használni arra, hogy enyhítsük az erőszakos konfliktusok okozta veszélyeket. Már egy korai szakaszban felhívjuk a figyelmet a veszélyre, úgyhogy időben lehessen cselekedni. Együttműködünk civil szervezetekkel is, az igazságszolgáltatással, illetve a biztonsági ágazattal nemzetközi jogi képzéseket tartunk, együttműködünk az atrocitások utáni feldolgozás elősegítése érdekében, az áldozatokat nyújtott segítség koordinálásában. Szeretnénk, hogyha a saját statutumunk egyetemessé válna, hiszen ezekben nagyon fontos kérdéseket vettünk fel, a harmadik országokkal folytatott célzott politikai párbeszéd, az egyik fontos célunk. Szeretnénk segítséget adni az érdeklődő harmadik országoknak, és segíteni abban, hogy a saját jogrendjükbe is beépítsenek egy hasonló szabályrendszert. A responsibility to protect, tehát a védelem eh, biztosításának a felelőssége, eh, különösen eh, fontos szempontja a népírtások áldozataival való foglalkozásnak. Ezzel kapcsolatban is rendszeresen tartunk programokat. Szeretnénk tovább javítani azt, hogyha tudnánk koordináltabb, koncentráltabb módon jutni az áldozatokhoz, illetve hogyan tudnánk többet tenni a büntetlenség elleni küzdelemben, illetve a népírtások és egyéb bűncselekmények megakadályozása terén. Köszönöm szépen. Ki szeretne először válaszolni? Parancsoljon. Annával már évek óta dolgozunk együtt. Anna Gomezről el kell, hogy mondna, mondjam, hogy én még Genfben fiatal NGO-nál dolgoztam, nemzetközi jogászként. És rosszunk egy díjat, a civil szervezetek minden évben odaítéltek ezt a díjat annak a diplomatának, aki a legtöbbet tett az emberi jogokért. Anna volt az első, 25 évvel ezelőtt, aki megkapta ezt a díjat. Az ICC nagyon segítőkész volt. Szerintem egyik esetben sem lett volna tovább lépés az ICC nélkül. Ez valóban a nemzetközi közösség kötelezettségvállalását tesztes, testesíti meg az ICC az igazságszolgáltatás területén. Nagyon sokat segített tehát a Nemzetközi Büntető Törvényszék. A bíróság több esetben képzést is biztosított bíróságok munkatársainak számára. Mintegy 10 millió euró költség verült fel a nemzetközi közösség számára ezekben az ügyekben. Ez elég drága az igazságszolgáltatás egy olyan diktátor esetében, aki messzi országokban évtizedekkel ezelőtt követett el tömegekkel szemben bűncselekményeket. Itt alapvetően 15 évbe tartott a nyomozás, és azután szinte ez is tálcán prezentálhatták az ügyet a szenegáli különleges bíróságnak, amely azután fel tudta használni a ottani Nemzeti Bíróság legtöbb mechanizmusát. Tehát az ICC nagyon sokat tanulhatott is egy ilyen típusú igazságszolgáltatásból és szerintem az áldozatok, azaz mi azért tudtunk győzni a Habri esetben, mert e, az áldozatok történetét mondtuk el, Szemmegangeleng, Jamal e, Kutala, az áldozatok a figyelem középpontjába kerültek. Nem a nyugat, e, nem a Human Rights Watch, nem a biztonsági tanács álltak a figyelem középpontjában hanem az áldozatok. Ugye az ICC két malom között őrlődik eh, sok esetben, például Szudán és Dél-Afrika esetében a a dél-afrikai eh, csoportok eh, követelték a letartóztatást. Egyfajta észak-dél konfrontáció volt a biztonsági tanács, az afrikai elnök és a helyi bíróság között. Teljesen hiányzott Darfur részvétele. Kenyában is hasonló volt a helyzet a választások utáni erőszakos cselekmények során. Akkor is ott volt a feszültség egy afrikai elnök és egy hágában ülő ügyész között és ezt a csatát rendszerint elveszítjük. Amikor egy afrikai elnökkel szemben egy nyugati diplomatával vagy ügyésszel, akkor nagyon sokan óvatatlanul az afrikai elnök mellé állnak. De emberek, akik a börtönből eh, jöttek, eh, vagy akiknek amik az édesapját meggyilkolták, eh, teljesen más az ő esetükben az ösztönös támogatás, hogy ki mellé áll valaki, hogy a közvéleményt is fel tudják használni, és meg az áldozatok mellé tudják állítani ilyen ösztönös érzelmi alapon. A libiai helyzetet nem ismerem eléggé ahhoz, hogy érdemben hozzá tudjak szólni. Itt is azt hiszem, hogy az ICC is egyfajta jójózásba fogott, hol támogatott, hol nem, pattogott a labda. De a legfontosabb a méltányosság volt. Milyen már hatalmas tragédiák zajlanak a szemünk előtt. A nemzetközi közösség nagyon gyorsan akart segíteni a rohingyáknak, akik menekültek, de nem látjuk azt, hogy lenne igazából bármilyen szankció, akár katonai, Um, a Human Rights Watch egy teljes katonai embargót akarna Myanmarral szemben, célzott szankciókat azon tisztviselőkkel szemben, konkrétan akik részt vettek ezekben az atrocitásokban. A, hogy az ICC elé kerül-e az ügy, hát ennek ma nem nagy a valószínűsége, de ez minden bizonyal egy olyan eset, ami megérdemelné azt, hogy hágába kerüljön. akiket érdekel, erről itt van velem egy kiadvány is, a hiszen Habri esetről. Az én szempontjaimból is hagy fűzek ez néhány megjegyzést. Ugye Jövőre ünnepeljük annak a 20. évfordulóját, hogy elfogadtuk a saját alapszabályunkat, a statútumunkat. A nemzetközi büntető igazságszolgáltatás hol volt, hol tartott 20 évvel ezelőtt, és hol tart ma? Azt hiszem, hogy hatalmas fejlődésen ment keresztül, és nem fog leállni ez a fejlődés a következő 10 vagy 20 évben sem. Például az elmúlt húsz évben eh, a, az IKT elé került Milosevic ugye, azután Karadzsics, ugye volt eh, Jugoszláviából sok ruandai, Hiszenhabri, Pinochet. Azt hiszem, és lehet, hogy eh, most inkább én, én fiatalabb vagyok a kollégáimnál, de mindenképpen nagyon optimista vagyok. Szerintem jó úton haladunk és remélem, hogy a következő húsz év még sokkal sikeresebb lesz. Ami az ICC-t illeti, és itt eh, egyet, eh, az ügyészi hivattal a mi hálózatunk része mindig részt vesz eh, a mi tanácskozásainkon is. Az ICC központi szerepet játszik a nemzetközi büntetőigazság szolgáltatásban. A szakértelmével, a tudásával segítséget nyújthat bármelyik joghatóságnak, bármelyik eh, bíróságnak. De persze megvannak az ICC korlátai is, amikor a saját eh, kompetencián kívül kellene valamit tennie. Szíria például, itt már 6-7 éve tart a háború, és az ICC-nek nincs joghatósága eh, ebben a helyzetben. De van már a szíriai ügyben született itt születtek bírósági határozatok Svédországban, Németországban és más országban is lesznek ilyenek. Fontos tehát az, hogy e, helyben a bíróságok felvállalják a nyomozást ezekben az ügyekben. Ez talán az út, amin tovább kell lépnünk a következő húsz évben. Együttműködési, kommunikációs modellekre van szükség, az ICC, a nemzeti hatóságok és a civil szervezetek, valamint az áldozatok képviselői között. Az elmúlt húsz évből vonhatok azt a tanulságot, hogy azokat a tanulságokat, amelyeknek az alapján tovább léphetünk a következő húsz évben. Köszönöm szépen mind a kettőjüknek. Nagyon köszönöm, amit elmondtak. Azt hiszem, ez egy nagyon fontos eszmecsere volt. És természetesen mi is nagyon határozottan kötelezettséget vállalunk azért, hogy tovább fogunk dolgozni ezen a területen. Még egyszer köszönöm Önöknek, és további szép napot. És az elnök úr megkérdezi, hogy hány óra van. 5 perc szünetet rendelek el, mert várjuk a külügyi szolgált képviselőjét. Mm.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

diritti umani ha avuto luogo in ottobre. Eh, la riflessione in corso verso un trattato internazionale. Gondolkozunk tehát azon, hogy eh, szülessene egy jogilag kötelező eh, szerződés. Nagyon eh, fontos ez a nemzetközi szinten zajló folyamat November végén eh, zajlott egy fórum vállalatok és emberi jogok eh, címmel, és itt eh, az ENSZ legfontosabb elvei kerültek megvitatásra a vállalatok és emberi jogok témakörben. Ez tehát azt jelenti, hogy párhuzamosan futnak kezdeményezések, és ez azt arra is rámutat, hogy a, az üzleti és a, az emberi jogok ugyanolyan fontosak, főleg egy ilyen globalizált világban. A kereskedelem lehet, a kereskedelemnek és a beruházásoknak lehet nagyon pozitív hatása is, viszont ezt akkor ö, tudjuk elérni, hogyha garanciákat is tartalmaznak mindenki számára, aki részt vesz a, a globális értékteremtő láncban. Az Európai Unió, a tagállamok és a vállalatoknak is fel kell vállalniuk ebből a szempontból a felelősségüket. A, nem csak arról van szó, hogy az Európai Unió egy nagy kereskedelmi piac, és az uniót a demokrácia, elve, illetve a, a jogállamiság elve is kell, hogy vezesse. Oda kell figyelni azt, hogy a külpolitika illeszkedjen az emberi jogok tiszteletben tartásához is. Az Európai Parlament is nagyon pozitívan áll ennek a jogi normának a kialakításához, és proaktívnak kell lenni, illetve bele kell folyni a jogi folyamatok előmozdításába. Egyeztettünk emberi jogi szervezetekkel is, a parlament berkein belül is, és ezt a jövőben is szeretnénk folytatni. Voltak a tagállamok berkein belül is fejlemények, például a francia, utalnék itt egy francia törvényre is a kellő körültekintésről. a civil társadalom képviselőit is meghallgatjuk, illetve a külügyi szolgálat képviselőjét is meg fogjuk most hallgatni. Köszönöm szépen, elnök úr, és szeretnék először is mm, kellemes napot kívánni mindenkinek, kellemes délutánt. Nagyon örülök, hogy itt lehetek ebben a körben, és hogy beszélhetünk erről a rendkívül fontos témáról. Mi a külügyi szolgálatban tisztában vagyunk azzal, hogy az Európai Parlament az üzlet és emberi jogokra nagy figyelmet fordít, és ezt figyelemmel kíséri. Az Európai Unió fontos szerepet vállal a visszaélések esetében a kártérítés megvalósításával kapcsolatban. 2011-ben tartottunk itt tanácsot az emberi jogokkal kapcsolatban, és szem előtt tartjuk az emberi jogok megvalósulását az üzleti jogok mellett. Próbáljuk ezt a szemléletet mindenféle vállalattal kapcsolatban képviselni. Tehát ez az e, Európai Unió e, álláspontja 2016. júniusi tanácsi következtetésekben is ez e, lenyomatot nyert. Vannak tehát irányadó alapelveink. 2014-ben volt egy irányelv, Eh, amelyben megállapítottuk azt, hogy eh, az 500 főnél többet, eh, több embert alkalmazó vállalatoknak is meg kell tenni bizonyos lépéseket. A korrupció ellen fel kell lépni, illetve tiszteletben tart, kell tartani a, az emberi jogokat. Ez most jelenleg 6000 nagyvállalatot érint. E, elfogadtunk uniós törvényeket az illegális halászattal kapcsolatban is, az illegális bányászattal kapcsolatban és egyéb területekkel kapcsolatban. Tehát vannak itt a nemzetközi vállalkozások specifikus területeivel kapcsolatos tevékenységeink is, és lépéseink is. Az uniós, unióban található vállalatokra vonatkozik természetesen a nemzetközi jog illetve a nemzeti jog is, illetve annak a rendelkezései. Az Európai Alapvető Jogok Ügynöksége 2017-ben kiadott egy véleményt arról, hogy hogyan lehetne javítani az, az üzleti és emberi jogokon uniós szinten. Ezt követően 2017. augusztusában a bizottság azt javasolta, hogy ennek az ügynökségnek információkat kellene gyűjtenie a tagállamokkal kapcsolatban, mm, arról, hogy milyen üzleti jogok sérülnek és emberi jogok sérülnek. 2013-ban is volt egy ajánlás Hozzá kell még tennem, hogy hogy a tagállamok több mint felé, fele elfogadott már üzleti és emberi jogokkal kapcsolatos törvényeket, jogszabályokat, illetve a vállalati felelősségről és az üzleti felelősségről és jogokról szóló jogszabályokat. Az Unió támogatja a harmadik országbeli előrelépéseket is az ENSZ elvekkel összhangban. Kapacitások fejlesztésére is odafigyelnek, és a nemzeti cselekvési tervek megvalósításában is segít, segítkeznek. Van egy ENSZ munkacsoport is, amely például jelentéseket készít, helyszíni látogatásokat tesz, és az üzleti, illetve emberi jogokkal foglalkozik. Évente tárgyalásokat kezdeményez az érintett felekkel, én november 27-29-én is volt egy megbeszélés. Itt több mint 2300 résztvevős, résztvevővel rendezték ezt a megbeszélést, több mint 35 országból érkeztek. És emellett még támogatjuk a, az ENSZ az ENSZ jogorvoslati kezdeményezéseit is. A nemzetközi nemzetközi vállalatok hozzáállása az emberi jogokhoz. Nos, ez egy ez van főleg itt a fókuszban. és eh, ebben az összefüggésben is visszautalnék egy eh, október 27-i eseményre. Az Unió minden tagállammal egyetértett abban a tekintetben, hogy eh, további egyeztetéseket kell tartanunk. Hangsúlyozni kívánom, hogy a fejlődő országok, fejlett országok között azt láttuk, hogy az Európai Unió volt az egyik legjelentősebb résztvevője ennek a folyamatnak, és ezt mindenképpen hangsúlyoznunk kell hiszen ez nagyon jól mutatja az Európai Unió kötelezettségvállalását ebben a témában. Genfben pedig ragaszkodtunk ahhoz, hogy az eszmecsere ne csak a határon átnyúló együttműködésre vonatkozzon, ahogyan látható a címből is. E, nyitott munkacsoport e, témája mindenféle üzleti vállalkozásra vonatkozik, azért mert úgy gondoljuk, hogy minden cég felelősségre vonható az emberi jogi kérdések területén. És a jogállamiság elve megkötele, megköveteli azt, hogy mindenki számára alkalmazzuk a jogot és az egyenlőség elvét. A hatáskör hogyha a hatáskör csak a határon átnyúló át, ö, együttműködésre vonatkozik, akkor ezzel kiskaput nyitunk a kötelezettségvállalás kötelező érvényűségében, és ami pedig a kérdés felvállalását illeti, hát ez nem valami jó jelzés. Nem lenne jó jelzés az, hogyha a hatáskör csak a határon átnyúló együttműködésre korlátoznánk. Sajnálattal vettük tudomásul, hogy az ekvádori elnök úgy döntött, hogy eltér az eredeti megállapodástól, melynek célja az volt, hogy a hazai belső cégeket is a hatáskör, a munkacsoport hatásköre alá vonjuk. Ami pedig az ENSZ irányelvekkel kapcsolatos konszenzust, globális konszenzust illeti, ez egy átfogó konzultáció eredményeképpen született meg, a részes felekkel történő konzultáció eredményeképpen, és úgy gondoljuk, hogy ami a nemzetközi jogi keretét illeti, ezen a területen minden további lépést az ENSZ irányelvének irányába kell helyezni, és azt kell követni. És továbbra is úgy gondoljuk, hogy kollektív előrelépésre van szükség a kötelezettségvállalások megvalósítása terén, és bármilyen szintű bűncselekményre legyen, bűncselekményről legyen szó, mindenképpen meg kell védeni az áldozatokat, akár határon átnyúló formában is, és az áldozatok továbbra is arra emlékeztetnek, hogy eleget kell tennünk a kötelezettségvállalásunknak. Tehát továbbra is folytatjuk az eszmecserét ebben a témában, és tegnap a 19. EU NGO fórum alkalmával átfogó és gyümölcsöző eszmecserét folytatunk a civil társadalom, az akadémia és az üzleti szféra tagjaival, arról, hogy mit tehetünk az ENSZ irányelv megvalósítása érdekében. És szeretném hangsúlyozni, hogy eh, az Európai Parlamenttel is továbbra is fent kívánjuk tartani a kapcsolatot ebben a fontos témában. Köszönöm, hogy meghallgattak. E, köszönöm szépen, és most pedig megnyitom a vitát. Ellen Bencsajk kapja meg a szót, aki a brüsszeli iroda részéről jött el hozzánk. Um, köszönöm szépen, és köszönöm szépen Csákami úrnak ezt a prezentációt. Mindig jó az, hogyha ön után következem, hiszen így reagálhatok a kérdésekre. Azt a feladatot kaptam, hogy a CSO véleményét mondjam el a tárgyalásokról. Nos, röviden elmondanám, hogy nagymértékben tám- támogatjuk, illetve az állampolgárok is támogatják ezt az elképzelést, hiszen 90 ezer aláírás sikerült összegyűjtenünk a tavalyi év során, és ebben az évben látjuk, hogy a szervezetek nemzeti szinten nagyon is aktívak. Franciaország, Spanyolország, Egyesült Királyság, Hollandia, Németország, Olaszország és a skandináv országok, valamint a kelet-európai országok esetében is megjött az étvágy, és ennek a hátterében az áll, hogy Ugye mindenki rábólintott arra, hogy az, az iránymutatás nagyon fontos, azonban nem elegendő. Nem elegendő ahhoz, hogy megakadályozzuk a cégek nem megfelelő viselkedését a tengeren túli fellépések területén, illetve nem elegendő ahhoz, hogy felelősségre vonjuk őket saját országukban, és ezért van az óriási támogatás, úgyhogy ezért is nagyon örülök annak, hogy a, az iránymutatást mindenképpen fontosnak tartja a bizottság, de arra kérném fel őket, hogy ezen lépjünk túl, és nézzük, tekintsünk mögé, és nézzük meg, hogy, hogy miről is van szó, hiszen itt egy ilyen rituális táncot követünk, és mindig az iránymutatást hangoztatjuk. Az elemekről szeretnék szólni, amelyeket közzétettünk. Az európai célszók részéről egy nyilatkozatot tettünk, amelyet szívesen közreadok. Itt ebben támogatjuk a szerződés tervezetét, illetve szerződést elemeit az októberi, annak októberi formájában. Az emberi jog elsőbséget élvez a kereskedelmi megállapodásokon, vagy megállapodásokban, és ezt nagyon fontos tudomásul venni. Aztán az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésre vonatkozó cikk rendkívül fontos, mint, ugyanúgy, mint a 9-es fejezet, amely a megvalósítást és a monitoringot írja le, hiszen lehetnek nekünk egyezményeink, de hogyha nem egyezünk meg abban, hogy ezt hogyan fogjuk, ezeket hogyan fogjuk megvalósítani, akkor ennek nem sok értelme van. Ami pedig a tárgyalásokat illeti, az volt a benyomásunk, hogy nagyon pozitív légkörben folytak a tárgyalások, tartalmi szempontból is. Nagyon sok állam részt vett, több mint száz ország, és nagyon örültünk annak, hogy az Európai Unió is részt vett ebben, de voltak más országok is, amelyek jelentős hozzájárulást tettek. Úgyhogy egy-két szóban még szeretném elmondani, hogy véleményünk szerint mi történt az Európai Unióban, illetve a tagállamokban. Nagyon meglepett az, hogy az elején úgy tűnt, hogy hogy a munkaprogrammal kapcsolatban voltak kérések, azt nem tartottuk nagyon produktívnak, de aztán ezen túlléptünk. Az első pár nap nagyon is gyümölcsöző volt, a civil szervezetek találkoztak a delegációkkal, a tagállami delegációkkal, és az volt a benyomásunk, hogy valóban előrelépés történik. A folyamatban előrelépünk, aztán nagyon meglepődtünk, hogy szerdára, csütörtökre ismét felütötte a fejét a hezitáció, a folyamat továbbvitelét, illetve ott valami történt, bizonyára nehéz megosztani velünk azt, hogy mi történt itt, de azt éreztük, hogy a hét elején a tagállamok sokkal inkább támogatóak voltak, mint a hét vége felé, és, és aztán utaltak a negyedik ülésszakra, és igazából nem értjük, hogy miért utaltak az ITWG-re, nem gondoljuk, hogy ez nagyon produktív lett volna, és ezt mindenképpen tisztázni kellene. Úgyhogy ez az egyik konkrét kérdésem. Aztán, ami a határon átnyúló együttműködést illeti, Nos, nagyon nehéz megérteni, hogy miért nincs az EU-nak saját ellenjavaslata, hiszen mindig azt látjuk, hogy az Európai Unió nem támogatja ezt a szerződést, illetve ezeket a tárgyalásokat azért, mert ez a határon átnyúló cégekről beszél határon átnyúló ö, üzleti vállalkozásokról. Azonban itt a határon átnyúló tevékenységekről van szó, és amikor erről beszélünk, akkor nem igazán értem, hogy az Európai Unió miért nem hozza meg saját definícióját, miért nem, miért nem lép fel határozottabban ilyen formában, ez konstruktívabb lenne. És végül egy rövid, rövid összefoglalót készítettem, azt kértem, hogy ezt adják közre. Egy-két gondolatot tartalmaz ez az európai parlamenti képviselők számára, hogy mit tehetnének, és itt három dologra szeretném felhívni a figyelmet. Egyrészt rendkívül fontosnak tartom, hogy az emberi jogi tanács márciusi ülésére egy erős delegációt küldjenek, hiszen itt fogják levonni a végkövetkeztetéseket a munkacsoport munkájából. Tehát nagyon fontos lesz az, hogy megvitatjuk-e azt, hogy hogyan folytassuk ezt a folyamatot, hiszen jelenleg az egyetlen megállapodás, amely létezik, az az, hogy formális konzultáció folyik majd, de hát ez, jog, ez eljárási szempontból nem igazán erős, tehát meg kell erősíteni, hogy folytatni fogjuk ezt a folyamatot. Tehát szerintem ez lesz a márciusi ülésszak témája, úgyhogy nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy a DOA egy erős, határozott delegációt küldjön. Második megjegyzés. Szerintünk nagyon fontos az, hogy az Európai Parlament saját véleményt alakítson ki arról, hogy mit gondol a, a, az elemekről, a dokumentum elemeiről, úgyhogy tartalmi inputot hozzanak a tárgyalásokra. Örülünk a különböző állásfoglalásoknak, amely támogat, amelyek támogatják a szerződést, illetve a folyamatot. Most eljött az idő, hogy a tartalmi kérdéseket megvitassák, nézzék meg, vegyék nagyító alá, és alakítsák ki a véleményüket, és végül azt kérjük, hogy egy úti tervet készítsenek a bizottsággal karöltve, illetve lehetőség szerint más Európai Uniós intézményekkel. Önök szerint mire van szükség ahhoz, hogy a következő tárgyalási fordulóra előkészült és felkészült formában menjen az Európai Unió tavaly. Egy kétnapos ülésre került sor Olaszországban, ahol a szerződést vitatták meg, de szerintem jobb lenne, hogyha egyértelműen látnánk, hogy ki a felelős, ki hoz döntést, akkor, amikor fontos tárgyalásokra kerül sor, és milyen formában születik meg a döntés, civil szervezetek pedig hogyan tudják önöknek segíteni, mert mi készen állunk. Nagyon sok jelentést készítettünk, nagyon sok eszmecserét folytattunk, és szívesen folytatjuk ezt a munkát, szívesen támogatjuk a bizottságot és a parlamentet, de nagyon jó lenne tisztában látni, tisztában látni, hogy önök mit akarnak. Grazie, grazie lei. Adesso facciamo Köszönöm szépen. Jelenlevő képviselőkhöz fordulok, kérdezem, hogy ki szeretne hozzászólni. Buszkátó képviselő. Valóban nagyon hasznos ez az eszmecsere. Ez az első ilyen eszmecsere, ahol együtt tudjuk megvitatni a kötelező kárta kérdését. Malmström biztos asszony kijelentette, hogy az Európai Unió számára alapvető értéket képviselnek az emberi jogok. Az Európában az, az európai tagállamok azonban nemmel szavaztak az emberi jogi tanácsban erre a kötelező jogi instrumentumra. 2016-os Genfi ülésszakon. Több kollégámmal egyetértve azt mutatom, hogy miért csalódást okozott, hogy az EU ismét eltávolodott októberben ettől a folyamattól, és közben a Trump adminisztráció 2018-ban megpróbálják lelassítani és a formális konzultációt. A parlament támogatja a civil társadalmat, és sok tagállam úgy gondolja, hogy 2018-ban igenis a negyedik ülésszakot le kell bonyolítani. E, határozott támogatást kellene adni ennek a hétállásoglásnak. Nem tudom, hogy egyetlen figyele az elnök úr és a többiek. Ide tudnának figyelni, hallgatnának engem, miközben beszélek. Nagyon köszönöm. A közelmúltban elfogadtunk idén februárban Guatemala-ról egy állásfoglalást, és támogattuk az emberi jogi jelentést. A kereskedelmi tárgyalások során az EU elsősorban a tőke védelmére fókuszál az emberek védelme helyett, és amikor a többoldalú beruházási javaslatokról van szó, akkor is ez a helyzet. Én azonban azt gondolom, hogy az embereket kell első helyre tenni, és egy ilyen kötelező kartával kötelezni lehetne a beruházás, beruház fogyasztókat és a multinacionális vállalatokat az egész világon, hogy tartsák be az emberi jogokat. Az, hogyha az EU jobban védi a tőkét, mint az embereket. Tehát ezzel kapcsolatban ugye, hadd mondjam el, hogy a jelenlegi globalizáció alássa azokat az értékeket, amelyeket mi képviselünk, a demokratikus struktúrákat, azt szeretném megkérdezni, hogy a bizottság valami készen áll -e, hogy válaszol, válasz készítsen még február előtt erre a hét tartalmi elemre vonatkozóan. Azok az emberek, polgárok, akiket mi képviselünk, azt akarják, hogy a tárgyalások tartalmi lényegi elemeiről legyen szó, és ne ilyen látszatelemekkel lássák alá a lehetséges együttműködést. A kérdésem tehát az, hogy támogatják-e azt, hogy folytatódjon ez a folyamat, az ICWC folyamat. Köszönöm szépen. Sánchez képviselőasszony parancsoljon. Köszönöm szépen eh, Giacomini asszonynak, amit elmondott, és eh, Anna Mancájnak is eh, köszönöm, hogy beszámolt az előző munkacsoporton történtekről. Én is részt vettem az utolsó munkacsoport ülésen, Ecuador töltötte be az elnöki tisztet, és el is mondhattam ott, hogy a parlamentnek milyen véleménye az egész folyamatról, illetve a kötelező szerződésről. A parlament már nyolc alkalommal fogadott el állásfoglalásokat és különböző jelentéseket, amelyekben kimondta azt, hogy igenis támogatja ezt a folyamatot és a képviselőket, az önöket felszólítottuk arra, hogy konstruktívan vegyenek részt a tárgyalásokban, és ne akadályozzák azokat. Tehát az Európai Parlament álláspontja teljesen egyértelmű. Szükség van egy jogilag kötelező instrumentumra, amely az emberi jogokat megsértő vagy nem tiszteletben tartó vállalatokat helyes magatartásra kényszeríti. Az, amit ahogyan az EU e eljár, az ellen mond annak, amit a parlament leszögezett, tehát a parlament a, a polgárokat képviseli, és, és itt még sokkal többről van szó. Itt a parlamentben indult egy kezdeményezés. Szeretnénk támogatni azt, hogy megszülessen egy kötelező szerződés. 300-an írták alá ezt a kezdeményezést EU parlamenti képviselők is, és más civil személyek is. bindingtreaty.org, kérem, hogy ezt a petíciót önök is támogassák, mindenki a nevét adhatja ehhez támogatólag. Mik kötelezettséget akarunk vállalni, vagy megvalósítjuk azt, amit a civil társadalom követel. Nem szabad, hogy a globalizáció azt eredményezze, hogy a kultúra, a kultúra pusztul, a emberi életek pusztulnak, a kulturális sokszínűség elpusztul. Ezt fel kell tartóztatni, ezt a folyamatot alulról induló kezdeményezésről beszélünk a folyamat kapcsán. A civil társadalom indította ezt a kezdeményezést, és pont ez a legszebb ezzel kapcsolatban. Felszólítunk mindenkit, és, és mástól sem várunk más, mint amit magunk is képesek vagyunk, és készek vagyunk megtenni. Nem engedhetik az államok, hogy a vállalatok megsértsék az emberi jogokat. És hogyha mi nem teljesítjük ezeket a követelményeket, mások túl sem várhatjuk el, hogy bármit is tegyenek. Az utolsó ülésen, az utolsó ülésszak utolsó napján támogatást kapott a folyamat sokak részéről, és hogyha az etika valahol nem elég, akkor még akár a vallás fegyverét is be lehet dobni, ez is elhangzott. A multinacionális vállalatokat azonban nem bűnt, nem lehet ezzel büntetni. Itt csak kötelező jogi eszköz jöhet szóba. A kérdésem pedig a következő. Dolgoznak-e bármilyen javaslaton, amelyet be lehetne nyújtani még február előtt? Ha igen, mi ennek a tartalma, mit javasolnak, miről, mikor kerül ez megvitatásra? Az érdés a bizottság továbbra is támogatni fogják-e azt a folyamatot, aminek az eredményképpen meg kellene, hogy szülessen a kötelező szerződés. Giacomini úr, akkor kérem, hogy válaszoljon. Sajnos hamarosan el kell mennem, ezért csak egy általános választ tudok adni, és utána majd kolléganőm Hamada fog részletesebben válaszolni. Én mindenek előtt azt szeretném leszögezni, hogy itt a parlamentben láthatóan nagyon sok a félreértés az EU álláspontjával kapcsolatban. Először is eh, itt van a negyedik ülésszak kérdése, amit eh, a Friend of Beers képviselője vetett fel. Én nem utasítjuk el azt, hogy legyen egy ilyen negyedik ülésszak, csak azt mondtuk, hogy eh, a határozatban a mandátum egy bizonyos időszakra korlátozódott, és egy új határozatot kell elfogadni ahhoz, hogy folytathassuk a munkát a jogilag kötelező, vagy kötelező jogi instrumentummal kapcsolatban. A második kérdés. A transnacionális, illetve eh, hazai vállalatok eh, kérdése. Ugye a probléma nagyjából ugyanaz. Megegyeztünk abban, hogy egy olyan esetleges jogi eszköznek a hatája ugyanaz legyen, mint az iránymutatásoknak a hatája. És amikor első nap leültünk egyeztetni, akkor rá kellett jönnünk arra, hogy ez a gondolat tulajdonképpen csak a transnacionális vállalatokra vonatkozna, ami hát szerintem nem kielégítő hiszen mi sajnáltuk azt a tényt, hogy az elnök, hát hogyan is fogalmazzak, nem tudta megteremteni a bizalomnak azt a légkörét, amit mi szerettünk volna elérni Genfben az utolsó fordulón. De ezzel együtt mi elkötelezettek voltunk, hajlandók voltunk tovább dolgozni az ügyön. Egy dolgot azonban tisztázni kell. Számunkra a tartalom a lényeg. Az ENSZ guiding Principles-jei, azok az iránymutatások a megfelelő keretet alkotnak. Azok, akik azt gondolják, hogy tovább kellene lépni, és ezt, ezt lehet indokolni, hiszen foglalkozni kell ezekkel a kérdésekkel, el kell, hogy készítsék a saját javaslatukat, és ezeknek kell, hogy legyen egy hozzáadott értéke az ENSZ guiding Principles-jeihez képest az is felvetődött, hogy mi legyen az álláspontunk a szerződés lényegi tartalmi elemeivel kapcsolatban. Nos, jelenleg eddig még erről kapcsolatban nagyon kevés tényszerű adatot kaptunk. Figyelembe kell venni, hogy nekünk 28 tagállam között kell koordinálni, tehát nagyon nehéz egy álláspontot kialakítani valamiről, ami még nem végleges. És kérem, értsék meg azt, hogy ez nem könnyű feladat az EU számára, különösen ebben az összefüggés rendszerben. Következő kérdés, hogy 2014-15-ben mi volt az álláspontunk. Az EU-nak figyelembe kellett venni, hogy született 2011-ben egy egyhangulag egy határozat a, az iránymutatásokról, az akkor még szó sem volt egy kötelező jogi eszközről. Ez a gondolat ezzel a gondolata kapcsolatban finoman fogalmazva sem volt minimális konszenzus sem. Saját belső gondolkodásra volt szükség, hogy az, az EU és a tagállamok számára elfogadható-e a részvétel egy ilyen folyamatban. És vegyék tudomásul azt is, hogy a legfejlettebb államok, azaz az EU és az EU tagállamai aktívan részt vesznek a munkacsoport tevékenységében. És végül, nem utolsó sorban, tudomásul vettük, illetve feljegyeztük azt, hogy az Európai Parlament állásfoglalásokat fogadott el, erre Sánchez képviselő utalt. Az utolsó állásfoglalásban szó van a jogilag kötelező instrumentumról, de hát itt ezen túlmenően semmi nem szerepel ebben, hogy mit tartalmazzon egy ilyen kötelező jogszabály, milyen tartalmi elemei legyenek. Itt nagyon komplex jogi kérdésekről van szó, és hát ezzel kapcsolatban tovább kell folytatnunk a gondolkodást. Köszönöm szépen, sajnos nekem mennem kell, de Amada a kollégám részletesebben is tud válaszolni a kérdéseikre. Köszönöm. Grazie. Deve aggiungere qualcosa? Non so se siete soddisfatti della risposta o se... Nem tudom, hogy kielégítő volt a válasz. Még öt percünk van. megragadom az alkalmat, amíg Giacomi úr még itt van. Annyit szeretnék mondani, elmondani, hogy az emberi jogi tanács titkássága sem gondolja azt, hogy a mandátummal kapcsolatban lenne bármi bizonytalanság. Itt csak három ülésre vonatkozott a mandátum, amíg a szerződés megszületik. Nem, nem értünk egyet az Európai Bizottsággal, és nem tudom, hogy miért nem fogadják el azt a magyarázatot, amit maga az emberi jogi tanács titkássága fogalmazott meg. Ami a tnc illeti, a kollégájuk is talán meg tudna erre válaszolni. Október elején tették közzé ezt a tartalmi elemet, tehát nem tudom, hogy miért okozott ez meglepetést az EU-nak, amikor felmerült a transnacionális vállalatok, a TNC-knek a szerepe. A határozatban nincs mandátumunk arra, hogy szerződésre beszéljünk, csak a szerződés elemeiről lehet beszélni, és pontosan ezeket tettük közzé. Ezek ez már megvan október óta, most december közepén van, és az EU még mindig kialakíthat erről egy álláspontot. A jelentéstevő február végét jelölte meg, amíg elkészül a végleges szöveg, és nagyon fontos, hogy az EU válaszoljon, reagáljon erre. Ennyit szerettem volna egyenlőre elmondani. Just une, une petite réflexion, je ne suis... Szeretnék én is reagálni. Nem ki, kísérem annyira figyelemmel ezt a témát, viszont az a benyomásom, hogy itt nem egyértelműek az álláspontok olvastam a külügyi szolgálat állásfoglalását, vagy a, a bizottsági véleményt is, és uh, itt egy um, itt uh, úgy látszik arra várnak, uh, hogy az Európai Parlament is uh, megfogalmazza az állásfoglalását. Nos, ez megtörtént. Így tehát uh, itt az ideje, hogy a bizottság a a tartalommal is előálljon a jogi eszköz esetében. Folyik itt a dialógus a parlament és a bizottság közt. Lehet, hogy véget kellene annak vetni, hogy egymásnak adjuk át a, a, a labdát. Franciaországban sokat beszéltünk erről is az elmúlt öt éves ciklus alatt, arról, hogy mit lehetne tenni. és arról is beszéltünk, hogy milyen olyan intézkedések vannak, amelyek csak a nemzetközi vállalatokat illetik, csak rájuk vonatkoznak. Az érintett nemzetközi vállalatok úgy tűnik, hogy egy más pókerjátékot is folytatnak azért, hogy kihúzzák magukat a témából. négy perce van arra, hogy megmutassa, hogy nem blöffel. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Köszönöm szépen a hozzászólásokat, és a Friends of the Earth képviselőjének is köszönöm a hozzászólását. Néhány héttel ezelőtt már találkoztunk, és ez is egy alkalom arra, hogy itt újra konstruktív beszélgetést folytassunk a témával kapcsolatban. Tehát még egyszer nagyon köszönöm a megjegyzéseket, a hozzászólásokat mindezt magukkal fogjuk vinni visszajelzésként. Már elkezdtünk természetesen a DG Justice, tehát az igazságügyi főigazgatóság szakértőivel párbeszédet folytatni, illetve más uniós szolgálatokkal is folynak a párbeszédek a témával kapcsolatban. Szerintem van itt egyfajta félreértés a levegőben és félreértés övezi azt talán, hogy hogyan próbál az Unió ebben a témában mm, kép, hogyan próbálja képviselni az álláspontját. Be, nagyon erős belső szabályozással rendelkezünk egyébként, de a határainkon kívül is vannak ambícióink. Először is arról beszélnék, hogy mi történt Genf előtt, mi történt Genfben, és aztán mi az előremutató irány. Elhangzott itt némi kritika azzal kapcsolatban, hogy az Európai Uniós küldöttség megakadályozta a genfi tárgyalások megfelelő alakulását. Most őszintén szólva az uniós küldöttség képviselt egy álláspontot, ez az álláspont a 28 tagállam álláspontja volt, és egyébként itt az ekvád, ek, egy ekvádori elnök elnökölt, és egy kompromisszumot próbáltunk vele is kialakítani. amely nem csak a nemzetközi, hanem a, a belföldi vállalatokat is érintette volna az uniós képviselet nem akadályozta meg a programpontok az ütemterv elfogadását. Nos, arra is rátérnék, hogy mi történt a kormányközti egyeztetési csoport munkája során. Szerintem teljesen egyértelmű volt a helyzet. Ön azt mondta, hogy az ENSZ számos számos országa vett itt részt, és nagyon fontos érdekelt felek is jelen voltak. Kanada, Japán, Ausztrália, Norvégia, az Egyesült Államok. Az Unió továbbra is erősen támogatja itt az ENSZ törekvéseket, és és azon dolgozik, hogy, hogy megfelelő módon végre tudj, végrehajtsa az összes tagállam ezeket, a, ezeket az alapelveket. Inkluzívnak kell lenni ezeknek a, az irányelveknek, és mindenféle vállalat típusra ki kell, hogy terjedjenek. Nos, a jövőt illetően a 29-es állásfoglalás ra reagálnék. Ezt 2014. júniusában mm, hozták nyilvánosságra. Három ülésszakról szólt ez az állásfoglalás, és a harmadiknak lett vége október 27-én. És amikor ennek az ülésnek vége volt, az elnök nem állt elő egyezményjavaslattal, tehát az ekvádori elnöknek nem volt meg egy megegyezésre javas, javaslata, és visszaadta ezt a feladatot a, az Emberi Jogi Tanácsnak. A kormányközi munkacsoport arra kérte az elnököt, hogy további konzultációkat folytasson az érdekelt felekkel azért, hogy, hogy előrelépések történjenek. Tehát ez, volt a, ez, a szület, ez a döntés született akkor. Jelenleg várunk a harmadik ülésről a jelentésre, és reméljük, hogy ez megfelelően fogja tükrözni a, a vélemények sokasságát, illetve megfelelő um, jelzéseket fogja elküldeni az érintett felekhez. Az Európai Unió továbbra is uh, folytatja az ENSZ által kijelölt csapásokat ebben a csoportban. Tegnap létrejött egy NGO fórum is, és um, e, volt itt egy olyan szekció is, amely kapcsolódott az üzlet és emberi jogokhoz. Úgyhogy ez egy, ez egy olyan téma, amelyet rendkívül komolyan veszünk. Köszönöm szépen elnök úr a lehetőséget. Szeretnék rákérdezni, hogy e, további inputot e, tud-e adni az elemekkel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Itt tehát kemény vonalat fogunk képviselni, illetve dolgozunk ezen, a, ezen az eszközön. Lesz még egy további ülés, törökországi emberi jogi képviselőkkel. Január 24-én látjuk egymást ismét. Köszönöm szépen, és viszontlátásra!